vi ricordo che esattamente un anno fa, il 22 marzo 2016, 2017 márciusában tartottunk egy, nem, akkor voltak a brüsszeli merényletek, és még akkor is, hogyha megtartottuk már a megemlékezést, egy perces csendet és néma felállást kérek. Grazie. Köszönöm szépen. A 2017-es plenáris ülésen kapcsolatban az egyik a Zimbabwe-val kapcsolatos, a másik a az oroszországi politikai börtönzöttekkel kapcsolatos volt, és aztán a Fülöp-szigetekkel. Március, áprilisban egy szakbizottsági delegáció megy Bolíviába. Öt képviselő, Preda Gomes, Korán és Szeller és Assis képviselők jelentették be, hogy részt vennének, és amikor vége lesz ennek az ülésnek, akkor megtartjuk ma délután ennek az alakuló ülését. Ezért kérem, hogy maradjon az ülés végéig, mert akkor fogjuk ezt megbeszélni. A keleti Balkánon történő emberjogi helyzettel is foglalkozunk majd. Akkor most négyen, négyes napirendi pont következik, a civil társadalom szűkülő mozgástere az Unió Válisza című tanulmánytervezetnek az ismertetése. Itt vannak a szerzői ennek a tanulmánynak, akik már felszólaltak ebben a szakbizottságban, és a a nem nyugati demokráciákról is megjelent egy könyv, Richard Youngsnak a könyve. Nem akarok hosszabban szólni erről, mert már egy kicsit késlekedünk, ezért átadom Young úrnak a szót, hogy ennek a kutatásnak az eredmények bemutatta. Köszönöm szépen a meghívást. A tanulmányom azzal foglalkozik, hogy milyen politikai eszközök vannak, hogy a civil társadalom korlátozásával szemben fellépjenek. Ugyanis ma már jobb módon tudják bevetni ezeket a politikai eszközöket, és ezért jobb fizikai védelmet tudnak a, fizikai, a civil társadalmaknak biztosítani. Az Európai Unió az egyik nemzetközi szereplő, akik felléptek az egyre csökkenő civil tér esetében. Az EU megpróbálja ezt a stratégiát élesíteni, és ebben a tanulmányban is pontos szakpolitikai változásokról beszélünk, hogy az EU hogyan tud ehhez hozzájárulni. Először a nemrégi eseményekkel foglalkozunk, tehát hogy hogyan is szűkül ez a civil társadalmi tér. Most már körülbelül száz ország van a világban, ahol valamilyen fajta korlátozásokat vetetnek be a civil társadalom szereplői ellen, és nem csak egy-két autoriter rezsim esetében csinálják ezt, hanem általános és strukturális jelenség ez, még viszonylag demokratikus országokban is ez megtörténik. Tehát nem csak arról van szó, hogy drákói civil társadalmi törvények vannak, hanem a civil társadalom összes szereplőjére kiterjesztik. És nem csak az emberi jogvédőkről van szó, akik ellen fellépnek a rezsimek. Az indoka, amiért ellene fordulnak a civil társadalom szereplőinek, különböző okokra vezethető vissza. A korlátozások általában olyan rezsimekkel, rendszerekkel szemben lépnek fel, ahol nagyon erősek a jogi eszközök és de ugyanakkor vannak olyan gyönge rendszerek is, ahol a jogi rendszerek gyöngék. Tehát a következtetés az, hogy úgy tűnik, hogy ez egy egységes jelenség, ugyanakkor nagyon különböző változatok jelennek meg az egész EU-ban. Épp ezért az EU válaszát személyre kell, vagy országra kell szabni. Ez itt most az alapvető összefoglalása annak, hogy hol is állunk most, tehát milyenek a legutóbbi trendek. A következő részben megvizsgáljuk az EU-nak a reagálását. Nagyon sokfajta elkötelezettségeket vállal az EU, hiszen ez a kérdés, tehát hogy a civil társadalomnak a teres szűkül, szűkül erre célzott politikai stratégiákat találtak ki. Eh, ezek a kihívások eh, az EIDHR-nek is eh, fő célkitűzése, és a sürgősségi alap az 400 támogatást nyújtott, aztán 300 sürgésegi, aztán a, az áthelyezést, a biztonság, a jogi támogatás, az kb. 150 kockázat alatt élő civil harcos segít. Tehát nagyon sok jó munkát elindítottak már, és ezen kívül a jelentés foglalkozik más eszközökkel is, például a válságeszköz, akkor az emberi jogi és demokráciai stratégiai dolgozat, és a többi. Tehát ez nem elsősorban a civil társadalom csökkenő vagy szűkülő terével foglalkozik, tartozik, hanem mind erősítik, képessé teszik a civil társadalom környezetét, hogy reagálni tudjanak azokra a kihívásokra, amelyek eh, ezzel a problémával eh, kapcsolatosak. Ezen kívül a jelentés eh, megvizsgálja az az emberi kapcsolatokat tartó központoknak a munkáját, úgy tűnik, hogy az eszközök most már sokkal jobban működnek, a bevethető eszközök, és az EU reagálását megerősítik. Van egy emberi jogi képviselő, és ezzel az eszközzel is elsősorban a többoldalú diplomáciai fórumokon felléphetünk. Az EU intézményeken körül van, mellett még van az Európai Demokrácia Alap, akik elműköd, együttműködnek a civil társadalom képviselőivel, méghozzá nagyon sokszor kiélezett társadalmi körülmények között, Svédországban, Dénor, Dániában és más országokban, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy nagyon sok eh, elkötelezettségek és eh, szakpolitikai eszközök vannak, eh, ami azt mutatja, hogy komolyan veszik ezt a problémát. No, a kérdés felmerül, hogy hatékony -e ez a munka. Igen, tehát meg tudtunk védeni emberjogi harcosokat, aztán vannak olyan országok, ahol nemzetközi erőfeszítések eltántorították bizonyos országokat, mint Nepálban, vagy Mexikóban, vagy Kenyában, hogy erősebben föllephessenek az emberjogi harcosokkal szemben. Ugyanakkor tudjuk, hogy a probléma egyre rosszabb lesz, nem javul, és ezt, ezért a az erőfeszítéseknek a következő szakaszában meg kell vizsgálni, hogy hogyan építhetünk az általános nemzetközi szabályokra konkrét politikai környezetben. Érthető, hogy amikor a politikai környezet egyre nehezebbé válik, akkor az EU e lehet, hogy inkább egy fejlesztési vagy apolitikus megközelítéseket akar alkalmazni a civil társadalommal szemben, ami érthető, de ennek a veszélye az, hogy az EU implicite elfogadja így azokat a korlátozásokat, amelyek a civil társadalmi szereplőknek a politikai szerepét csökkenti. És ez azért nem felel meg az EU fejlesztési megközelítésnek. Nos, mik a megoldások? Én stratégiai iránymutatásokat javaslok, amelyeket az EU választhatna azért, hogy hatékonyabban reagálhasson be lehetne vezetni nagyobb rugalmasságát, hogy hogyan finanszírozzuk az emberi jogi harcosokat. Tehát amikor át kell települniük ezeknek a harcosoknak, akkor hogy lehet az alapokat is eljutatni hozzájuk. Aztán meg lehetne vizsgálni azt, hogy azon túl, hogy az emberi jogi harcosokat megvédik, hogy az ne vezessen ahhoz, hogy más civil társadalmi szervezetek, amelyek e, nem kapnak annyi nemzetközi figyelmet, még inkább sérülőkenyé válnak, kiszolgáltatottabbá válnak a, a nemzeti környezetben. Meg kell vizsgálni az EU-tan, hogy a reaktív e, megoldásoktól inkább proaktív hozzáállást válassanak, hogy hogy tudjuk megvizsgálni a emberjogi harcosokat, mielőtt célzottan kikezdik őket. Meg kell vizsgálni az EU-nak, hogy hogyan tudja kiegyensúlyozni a politikát és a fejlesztést, tehát hogy tud egy fejlesztésorientált megközelítést kialakítani, mielőtt mellé állna tulajdonképpen ezeknek a rendszereknek tehát a politikai civil szervezetek is megfelelő partnerek ebben. Aztán vannak olyanok, amit úgy hívok, hogy oblique conditionality, tehát hogy lehet, hogy ha nagyon konfrontációt vállaló megközelítést alkalmaz az EU, akkor ez lehet, hogy kontraproduktív lesz. Ez bizonyos országok esetében jogos érv, de azért meg kell vizsgálni, hogy mely országokban tudnak nagyobb nyomást gyakorolni arra a társadalomra azért, hogy ne akadályozzák annyira az ő munkájukat tehát ne korlátozzák a civil társadalomnak a létezését. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a politikai elemző kapacitását hogy tudja az EU növelni, ugyanis e, ez ugyan javult, és segített az EU reagálását hatékonyabbá tenni, de a következő EU e reagálás következő fázisában a kihívás az, hogy ott a helyszínen lévő helyszíni elemzés eredményeit a finanszírozói stratégia elemzésére felhasználják, mert ezt most jelenleg nem csinálják meg kielégítően. És egy nagy kihívás az, hogy megvizsgálják azt, hogy hogy lehet szélesebb kör, koalíciókat felállítani eh, nemzeti környezetekben azért, hogy a civil társadalmi szervezetek eh, üzleti és más fajta reformerekkel együttműködhessenek. Eh, mert a civil társadalom védelme nem lesz sikerős, sikeres, hogyha csak néhány kiszámú emberi jogi jogvédőre koncentrálunk. Aztán egy nagyon-nagyon lényeges kérdés még, hogy az EU-nak meg kell vizsgálnia, hogy hogy tud különböző típusú civil társadalmi szereplőket támogatni tehát mennyire tudja támogatni informálasabb civil társadalmi szereplőket, akiket ezektől a korlátozásoktól jobban meg lehet védeni. Aztán talán azt is meg kellene vizsgálni, hogy nem pénzügyi támogatások lehet, hogy fontosabbak lehetnek a civil társadalmi szervezeteknek a jövőben, és hogy kell elmozdulni a hagyományos nem visszatérintető támogatásrendszertől. Tehát ezek a stratégiai változások, amelyeket az EU bevezethetne, hogyha a reagálását erre a szűkülő civil társadalmi térségre egy magasabb szintre szeretné emelni. Aztán a végén 20 pontos ajánlást is teszek, de ezekben nem akarok belevenni, de örömmel válaszolok kérdésekre, hogyha az EU mechanizmusokra és szakpolitikai eszközökre kérdeznek rá, amely hatékony lehet az EU általános reagálásában. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadását. Jánc úrnak. Köszönöm szépen, hogy a kutatásainak eredményét bemutatta. Azonnal meg is adom a szót a képviselőknek. Azt hisz, úr szeretné kezdeni, aki a jelentés készítője is egyben tessék. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Jánksz úrnak nagy köszönettel tartozunk, kiváló munkát végzett és a kérdéseket, amelyeket feltettünk a kutatásában lefedett, ezekre igyekezett választ találni. A civil társadalom szűkölésének problémájáról van tehát szó. A diagnózis um, eléggé aggasztó. Az elmúlt időszakban megállapíthattuk mindenütt, hogy a civil eh, társadalmi szervezetek iránti tisztelet egyre eh, eltűnik, egyre kisebb, és ez eh, nagyon aggasztó, hiszen ez az Európai Unióban is megfigyelhető. Vannak olyan országok az Európai Unióban, ahol a kormányok foglalnak el olyan álláspontot, amely a civil társadalom autonómiáját korlátozza különböző módokon. És még akkor is, hogyha egyes országokban a törvények rendben vannak önmagában, és a jogállamiság normáinak megfelelnek, a kormányok gyakorlati fellépése gyakran nem felel meg a törvényeknek. Most én nem akarok itt konkrét példákat említeni, de Hadd mondjam el mégis, hogy az Európai Uniónak vannak olyan tagállamai, amelyek úgy kezelik a civil társadalmat, hogy ezzel ennek autonómiáját és cselekvőképességét korlátozzák. Nemzetközi szinten pedig kifejezetten aggasztó a helyzet. Több száz olyan esetről tudunk, ahol az emberi jogokat megsértették 190 különböző országban. Hát ez azt jelenti, hogy világszinten rengeteg embert érint ez a probléma. És aztán emellett vannak mindig olyan népességi csoportok, amelyeket különösen nagy nyomás ér különböző népírtás, emberek lemészárlása, aztán Brazília példáját is említenénk. Ezen a héten került sor egy gyilkosságra, egy emberjogi szervezet tagját gyilkolták meg, aki egyébként már kórházban volt, tehát valaki behatolt a kórházba, és a kórházban gyilkolta meg ezt a személyt. Még annak ellenére, hogy ez a személy már kórházban volt és kezelés alatt volt, mégis hozzájutottak és meggyilkolták. Ilyen esetekről kapunk beszámolót a világ több országából. A helyzet azonban egyre romlik, és ez érvényes a terrorizmusra is. A nap mint nap fel kell vennünk a harcot a terrorizmussal szemben, és ezért fontos az, hogy megfelelő reakciót mutassunk, megfelelő reagálást mutassunk erre, főleg olyan országokban, amelyekben a, a demokrácia erős, mint itt az Európai Unióban. Ennek megfelelően kell tehát fellépnünk. Olyan helyzetekre fel kell hívni a figyelmet, eh, amelyek az emberi jogokat sértik. De vannak még más eh, példák is. Gondolhatnánk itt például Egyiptomra. Itt eh, például az NGO-k nem kapnak külső pénzügyi segítséget. Hogyha mégis elfogadják a külföldi pénzügyi segítséget, akkor börtönbüntetés vár rájuk. Ezek a helyzetek sajnos egyre gyakrabban ismétlődnek meg a különböző országokban. Ami még emellett külön érdekes, azok az ajánlások, a javaslatok, amelyeket itt látunk. Persze az Európai Uniónak reagálni kell, figyelembe kell kísérni a helyzetet, és önkritikát is gyakorolnia kell, hiszen az Európai Unió valóban egy olyan szervezet, ahol leginkább tiszteletben tartják az emberi jogokat, mégis nekünk is van még házi feladatunk, lehet még előrelépni, és vannak is a kezünkben eszközök erre. Emellett még azt említeném meg, hogy a hozzászólásának a végén említette, hogy mennyire fontos a civil társadalmi szervezeteket jobban hálózatba foglalni, összekapcsolni e, egymással. Nagyon fontos a felvilágosítás, a tudatosság erősítése, a az Európai Unió részéről hozott intézkedéseket mindig e, meg kell vizsgálni a nemzetközi egyéb intézkedések e, fényében, hogy ezek milyen hatással vannak tehát egymásra. Emellett a civil társadalom új szereplőit se felejtsük el, olyan embereket, olyan szervezeteket, amelyeket eddig nem, amelyekre eddig nem figyeltünk oda, új szereplők, és fontos szerepet játszanak az emberi jogok erősítésében, tiszteletben tartásában, és egy, minden civil társadalomhoz hozzátartoznak ezek. Minden civilizált társadalomhoz is hozzátartoznak ezek. Ez az Európai Unió feladata, hogy támogassa ezen szereplők munkáját. Nagyon érdekes ez a tanulmány két okból is. Egyrészt azért, mert objektívan elemzi a helyzetet, másrészt pedig az is nagyon érdekes, hogy milyen javaslatokat tesznek a jövőre nézve. Ezért üdvözlöm ezt a tanulmányt, és remélem, hogy ez a munkánkhoz kiváló alap lesz, és ebben meg vagyok győződve. Kósa Ádám kapszol. Köszönöm a szót, elnök úr. A jelentéstevőhöz is szeretnék most szólni. Egy olyan problémát szeretnék felvetni, ami szerintem ezt a kérdést érinti, és egy új fejlemény, illetve valójában egy, egy régebbi lehetőség, amit eddig nem tettünk szóvá. Nagyon köszönöm a tanulmányt, kiváló anyag. Egy problémát látok. Azokat a civil szervezeteket, akik már, akiket már létrehoztak és akik már működnek, velük szemben gyakorolnak bizonyos nyomást. És én arról szeretnék beszélni, hogy azok a civil szervezetek, akik még meg sem alakultak. Az elnök úrral nemrég jártunk Vietnámban, és külön találkoztam fogyatékossággal élő képviselőkkel, illetve az ő szervezeteikkel, és megdöbbentett az utolsó napon, a, ez ugye már nem, a, nem hivatalos program része volt, civil szervezetekkel, siket szervezetekkel is találkoztam, és mint kiderült, nyolc éve kezdeményezték, hogy megalakítsanak egy civil szervezetet, szeretnének egy civil szervezetet létrehozni Vietnámban, de mindezt sikertelenül próbálkoztak eddig. És nagyon megdöbbentett, és írtam egy levelet a Siket Világszövetségnek, megkérdeztem őket, hogy látnak-e esetleg hasonló problémát a világ más területein. És azt mondták, hogy ez nem egy egyedülálló eset. Nagyon sok országban korlátozás van a szervezetek megalakulását tekintve. Tehát nem gondolom, hogy ez csak a siketek szervezeteit érinti, azt gondolom, hogy nagyon sok szervezetet még érint sok országban, ahol megakadályozzák az egyesületek megalakulást. Sát örülnék, hogyha a jövőben ezzel mélyebben tudnánk foglalkozni, és ez is nagyon szorosan tartozik ehhez a kérdéshez. Köszönöm szépen a figyelmet! Eh, Köszönöm szépen, Lockbiller asszony. Thank you, Chair, and also thank you, Professor. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, professzor úr, köszönöm szépen ezt a jelentést, amit egyébként sajnos még nem tudtam elolvasni, de meghallgattam az előadást és az ajánlásokat. Eh, számos ajánlás és javaslat szerepel itt, hogy hogyan eh, lehet eh, megváltoztatni azt a pénzügyi eszközt, amelyet erre dolgoztunk ki. Itt ebben a szakbizottságban van egy munkacsoport, amely ezzel a pénzügyi eszközzel foglalkozik, és az EKS is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Azt gondolom, hogy most ez egy nagyon aktuális téma. Az egyik javaslatában ön azt mondja, hogy fontosnak tartja, hogy több emberi jogi aktivistát támogató összekötő iroda legyen, eh, amely támogatja az ő munkájukat. Amikor utazunk, missziókra megyünk, akkor eh, eh, sokszor járunk ilyen irodákban, ilyen kapcsolattartó irodákba, amelyek támogatják a nemzet, a, a emberi jogi szervezetek munkáját, a jogvédők munkáját, de másút van vannak olyan országok is, ahol ez csak sok feladat közül egy, és nem igazán foglalkoznak vele. Tehát szerintem erősíteni kell ezeknek a kapcsolattartó vagy liaison officeoknak a munkáját. Aztán eh, emellett felsorol néhány eh, szervezetet, és azt mondja, hogy egyes kormányok hajlandóak együttműködni ez eh, civil társadalmi szervezetekkel, de mi a helyzet Ázsiában, mi a hely, az ASEAN-ban, mi a helyzet az Afrikai Unióban? Eh, melyek azok a kormányok, amelyek nyitottabbak a civil társadalom felé, és tudunk-e velük kapcsolatot felvenni, erősíteni? Végül pedig, ami a civil társadalom szűkülő mozgásterét illeti, ez mindenütt megtörténik, és az Európai Unióban eh, is így van. Én úgy hallottam, eh, legalábbis úgy ezt olvastam az újságokban, hogy Magyarországon azt mutatták be, hogy azt mondták, hogy az Open Society Foundation, tehát a Nyílt Társadalom Alapítvány által finanszírozott eh, projektek munkatársait el akarják lehetetleníteni. Ezt hogyan látják? Köszönöm szépen, David. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is, én is olvastam el végig a e, jelentést, e, de nagyon hasznosnak tartom. E, lenne néhány kérdésem, amely egy kicsit túlmegy a jelentés hatáskörén vagy témáján, ami az emberi jogi kérdéseket illető, sok ország azt mondta, ahol voltak emberi jogi jogsértések, sok ország vagy tagadta ezt, vagy azt mondta, hogy ki fogják vizsgálni, vagy különleges helyzeteket teremtettek, amelyekben lehetetlenült a civil társadalom. Manapság, legalábbis régen így volt a helyzet. Manapság érdekes módon gyakran azt a választ kapjuk, hogy á, ezek nyugati értékek, ezt miért kellene nekik betartani. Érdekes volt Vietnámban például, amikor azt mondták, hogy Vietnámban nincsenek emberi jogi problémák. Hát végül is lehet így is értelmezni, mert ők máshogy értelmezik az emberi jogokat, de nem úgy, mint mi. Tehát hogy lehetne globálisan fellépni? Ez egy nagyon érdekes kérdés. A civil társadalom hogy tud globálisan reagálni ezekre a problémákra? Aztán megint csak egy kicsit más megjegyzés, nem kritizálni akarok senkit, de mi a kereskedelmi politikát illeti, azt hiszem, hogy itt lehetne teret hagyni a civil társadalomban, mert ami a kereskedelem és a fenntartható fejlődés fejezeteket illeti, itt vannak lehetőségek a civil társadalom részvételének támogatására. Ezt jobban ki lehetne használni, általában az emberjogi kérdések támogatására. Azt hiszem, hogy ez egy fontos ajánlás lehet az önök listáján, az Európai Unió itt is szerepet vállalhatna, és felvethetné ezt a problémát. Tehát a kormányokat meggyőzni arról, hogy a civil társadalmat engedjék működni. Köszönöm szépen, Holbruk asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólását. Azt is, azt is mondta, hogy az Európai Uniónak stratégiailag egy kicsit más irányt kellene választania. Aztán említette azt is, hogy vannak olyan emberi jogi aktivisták, akik akik ki vannak téve a egyes kormányok vagy hatóságok önkényes cselekedeteinek. Nos, őket proaktívan kellene védeni, mondja ön. Na de ez a gyakorlatban hogy nézne ki? hogyan lehet proaktív módon védeni valakit? Ahhoz, hogy valakit proaktív módon védjek, ahhoz pontosan tudnom kell, hogy mi történik abban az országban az Európai Uniós delegációk léteznek nagyon sok országban. Kérdezem, hogy ön szerint elég kapacitással rendelkeznek-e ezek ahhoz, hogy pontosan ismerjék a helyszíni helyzetet, a szereplőket, és van-e kapacitásuk arra, hogy fellépjenek az adott országokban? Azt szeretném tudni, hogy a gyakorlatban ez hogyan tud megvalósulni. Hogyan lehet tehát aktív, proaktív módon fellépni? Aztán emellett fel, felmerül az a tapasztalat is, hogy hogyha bebörtönzésekre vagy támadásokra kerül sor a jogvédőkkel szemben, a mi fellépési, segítségnyújtási lehetőségeink eléggé szűkösek. Köszönöm szépen. Ausztrevics úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Ján úrnak hogy elkészítette ezt a tanulmányt és bemutatta nekünk. Ez egy nagyon fontos input, ami a bizottságunk munkáját illeti. Az Európai Unió vannak bizonyos politikai eszközei, vagy policy eszköztára, és Mm, hogyha vannak nem demokratikus, autoriter államok, hát semmi kétség nem fér ahhoz, hogy elég szofisztikált mechanizmusokat dolgoztak ki. Vannak nemzeti adottságok is ezekben természetesen, nemzeti adottságok arra vonatkozóan, hogy hogyan kezelik a civil társadalmi szervezeteket, és hogyan ellenőrzik őket, már ha nem lehetetlenítik el őket teljesen. Nekem lenne itt egy megjegyzésem, a többé-kevésbé demokratikus országokkal kapcsolatban, amelyek nem autoriter országok, de ott is látjuk ezeket a tendenciákat, még kifinomultabb eszközöket használnak, mechanizmusokat használnak erre. Például a médiát. Amikor az aktivistákat kritizálják, bírálják, őket teszik felelőssé azért, hogy bizonyos média csatornákat igénybe vesznek. és nem segítik ezeket az jogi aktivistákat, hogy szélesebb körű támogatást kaphassanak, sőt, inkább próbálják őket leszűkíteni, és a médiához való hozzáférésüket is leszűkíteni. Itt emberekről, személyekről beszélünk, akik pszichológiai, és gyakran fizikai nyomásnak vannak kitéve, és a mindennapi életükben ezzel szembe kell nézni. Aztán, ami a hatékonyságot illeti, a pénzügyi mechanizmusok alkalmazásának hatékonyságát. Mi ugye a mindennapi munkánk során az európai intézményekben döntünk pénzügyi támogatásokról, eszközökről. Az Európai Unió mennyiben hatékony, hogy a pénzügyi támogatási programokat feltételekhez kösse? Annak érdekében, hogy megelőzzön megelőzze azt, hogy egyes nemzeti hatóságok vagy kormányok olyan tevékenységeket folytassanak, amelyeket egyébként mi nem támogatunk hogyan elemezték-e ezt egyáltalán, és erről mi a véleményük? Köszönöm szépen, Tőkés úr. Elnök úr, tisztelt Jánksz úr, köszönjük szépen a beszámolót, nagyon tanulságos volt. Mivel utalás történt Magyarországra, szeretném tisztázni, hogy nagyon sok megalapozatlan rágalom hangzik el a magyarországi civil társadalommal kapcsolatban. A civil társadalom negatív helyzetét illetően. Magyarországon egy izmos, gazdag civil élet zajlik, és nem felel meg a valóságnak, hogy, hogy a civil szervezeteket a kormány hátrányos megkülönböztetésben részesítené vagy elnyomná. Az igaz, hogy Magyarország ellene van a demokrácia amerikai típusú exportjának. Tudjuk, hogy egyesek kívülről akarják megmondani, például Soros György vagy a nyitott társadalom alapítvány kívülről akarják megmondani, hogy mi jó a magyaroknak. Általában politikai eszközként használják ezeket a balliberális, posztkommunista civil szervezeteket, nagy pénzeket juttatnak el hozzájuk, és politikai eszközként használják az ellenzék javára. Tehát vissza kell utasítanom a Magyarországot ért vádakat és rágalmakat. Én romániai magyar vagyok egyébként, hadd mondjam el, hogy egy olyan szervezet volt, Project on Ethnic Relations, amelyikkel küzdködtünk évtizedekig. Ők akarták nekem megmondani magyarnak, hogy mi jó nekem Romániában, és ők akartak kioktatni, hogy én mit akarhatok és mit kérhetek, és összejátszottak a román nacionalista kormánnyal és a magyar álláspont ellen dolgoztak. Hát ebből nem kérünk, ez nem civil szervezet. Ez nyugati beavatkozás vagy kommunista típusú cinkosság a hatalommal vagy külföldi erőkkel, ebből mi nem kérünk. Post. Tack. Ja, som sagt, post képviselő. Köszönöm szépen, először is be kell vallanom, hogy nem olvastam a jelentést, és ráadásul egy kicsit későn is érkeztem, úgyhogy a prezentáció elejét sem hallottam, de mindaz, amit hallottam, azt rendkívül érdekesnek találtam, és a 20 ajánlást viszont elolvastam, különösen a jelzőrendszerre vonatkozót, és ezeket rendkívül érdekesnek találtam. Úgy gondolom, hogy igen nagy a különbség a különböző régiók között, más a politikai helyzet a különböző tagállamokban. És azt szeretném ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy önök hogy látják ezeket a különbségeket, és hogy önök hogy látják, hogy milyen nyomásnak kell ellenállnia a különböző típusú civil szervezeteknek. Tehát, hogy mondjuk nehezebb helyzetben vannak a fogyatékossággal élőket képviselők, vagy nehezebb helyzetben vannak a nőket képviselő civil szervezetek. Van-e ilyen tendencia, illetve, hogy a terrorizmus elleni harc égisze alatt mely országokban próbálják még jobban megakadályozni, vagy visszaszorítani a civil szervezetek munkáját. Ezen kívül azt is szeretném megkérdezni, hogy általánosságban milyen intézkedésekkel lehetne javítani a civil társadalom helyzetét. Az én generációmnak azt tanították, hogy harcolnunk kell a demokráciáért, és harcolnunk kell az emberi jogokért, hiszen a demokrácia nem magától értetődő, ez olyas valami, amiért mindenkinek harcolnia kell. Úgy gondolom, hogy most nem csak szociális kérdésekről, hanem gazdasági kérdésekről is beszélnünk kell. Rengeteg nemzetközi szerződés van, ilyen egyezmény, olyan nyilatkozat, de úgy tűnik, hogy ezek valami kevesek a valódi demokrácia megvalósításához. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A DG Defco nevében Szerrináldinak adok szót. Szerrináldi parancsoljon. Köszönöm a szót, jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy szót kaptam, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy az Európai Bizottság nevében, illetve a DG DEFCO nevében hozzászólhassak ehhez a rendkívül fontos jelentéshez és vitához. Először is szeretném elmondani, hogy a jelentést mi is nagyon jónak találjuk. Úgy gondolom, hogy valóban időszerű a civil társadalom szűkülő mozgásteréről beszélnünk itt és most. Ami minket illet, a mi osztályunk a demokratikus kormányzása, a nők és férfiak közötti esélyegyelőséggel foglalkozik, és természetesen Richard Youngszal folyamatos kapcsolatban voltunk a tanulmány elkészítése kapcsán. A mi főigazgatóságunk alatt természetesen több más osztály is van, amelyet érintenek ezek a kérdések, és ezért az Európai Uniós válaszadás talán nem eléggé látható, illetve ennek pozitív aspektusai nem feltétlenül láthatóak, pedig megvan az ennek megfelelő instrumentum. Vannak ezzel kapcsolatban olyan eszközeink, amelyek a civil társadalmakat helyi szinten segítik. Tudjuk, hogy az Európai Uniós fellépés több szempontból sem szerepel a jelentésben, például a Nemzeti Emberi Jogi Intézetek szerepe sem feltétlenül került itt kifejtésre, pedig ezek nagyon fontos híd szervezetek, maguk a civil szervezetek, illetve a kormányok között. Amikor erre lehetőség van, akkor ráláthatnak a jogalkotásra, azokra a jogalkotási eljárásokra, amelyek a civil szervezeteket érintik. A politikai válaszadás a negyedik rész, illetve a jövőbeli fellépések az ötödik pont, és ezen belül az 5-2 a pénzügyi segítségnyújtás számunkra a legérdekesebb pontok. A politikai válaszadás kapcsán elég pozitív a jelentés, hiszen az EU a legnagyobb donornak számít ezen a területen. Az EIDHR első prioritása, ez nem az egyetlen prioritása, de mindenképpen komoly prioritásként könyveltük ezt el. Ami pedig a pénzügyi finanszírozást illeti, ez rendkívül fontos, de ezt más segítségnyújtási lehetőségekkel és más politikai eszközökkel párhuzamosan kell nyújtani. Például mondjuk politikai segítséggel együtt a különböző emberi jogvédők esetében például. Ahelyett, hogy általános prezentációt tartanék az emberi jogi kérdések védelméről, inkább csak néhány dologra utalnék, amit a jelentésben olvastam, és ami számunkra fontos. Úgy tűnhet önök számára, hogy ezek túlzottan kicsi részletek, de számunkra mégis fontosabbak. Nagyon sokat beszéltünk az EU-n belüli relokációról. Igen, van ezzel kapcsolatban tapasztalatunk, ugyanakkor azt hiszem, hogy nem ez a legfontosabb segítségnyújtás. A legfontosabb segítségnyújtás a helyszíni segítségnyújtás, mondjuk jogi segítségnyújtás, orvosi segítségnyújtás, amikor például sajnálatos esetben kínzásokról kaptunk híreket, pénzügyi támogatás, családi támogatás, mondjuk akkor, amikor a család fenntartó börtönben van. Tehát ilyen helyi szintű fellépésekre gondolok. Tehát semmiképp nem arról van szó, hogy őket elvisszük az országukból, és ráadásul itt az extraction szó, nagyon erős szó szerepel a, a szövegben. Tehát amikor segítségnyújtási kérelmet kapunk nemzetközi szervezetektől, helyi civil szervezetektől vagy delegációktól, akik ugye nap mint nap kapcsolatban állnak ezekkel az emberi jogvédőkkel, akkor először is meg kell tudnunk, hogy milyen jellegű segítségnyújtásra számítanak az Európai Unió részéről, és természetesen nem akarunk rájuk kényszeríteni egy-egy megoldási lehetőségét, tehát ez mindenképpen egy alulról fölfelé irányuló segítségnyújtás. Az emberi jogi jogvédő kategóriájába a demokráciáért küzdő aktivistákat is beleértjük, de ez nem biztos, hogy mindenkinél itt van, nem biztos, hogy minden országban így van, és hát nagyon sokszor előfordul az az eset, hogy komoly politikai kisebbségben, sok esetben ellenzékben lévő emberi jogvédőket támogatunk. Az IDHR elsődleges prioritása az emberi jogvédők védelme, de ez tulajdonképpen egy egész szélesebb körű politika része, hogy a civil társadalom szűkülő mozgásterét újra ki tudjuk szélesíteni. A bizottság nagyon komoly pénzösszegeket szán az emberi jogvédők védelmére, de ez természetesen nem érinti károsan a demokráciáról szóló kezdeményezések támogatását sem. Elhangzott, hogy a helyi civil szervezetek támogatásában az EU az első számú és legnagyobb donor, tehát az Európai Unió mindenképpen nagyon fontos szereplője ennek a játszmának. A következő fejezet a jövőbeli fellépésről szól. Természetesen mindez a támogatás, amit nyújtunk, nagyon fontos, de ennek az eredményei nem mindig mérhetőek vagy számszerűsíthetőek, amikor helyi civil szervezeteknek nyújtunk támogatást. Nagyon örülök annak, hogy maga a jelentés elismeri, hogy sokszor nem mérhető és nem számszerűsíthető ez az eredmény, és annak ellenére, hogy talán szűkül a civil társadalom mozgástere, akkor is ott vagyunk donorként, akkor is nyújtunk segítséget, akár látható ez, akár nem, tehát igenis ott vagyunk. Nagyon sok mindent elmondhatnék még a jelentésről, mert nagyon érdekes és nagyon széleskörű jelentésről van szó, de inkább arra koncentrálnék, hogy az ajánlások nagyon jók. Az EIDHR számára, illetve a többi eszköz számára is nem sokára megkezdődik a következő programozási periódus, amelyben az előző periódus tapasztalatait is figyelembe kell venni. Mindenképp szeretnénk folytatni a párbeszédet ebben a szakbizottságban, illetve a DEVE szakbizottságban is, hogy a különböző ajánlások kapcsán részletes vitát is le tudjunk folytatni tehát hogy lássuk, hogy mi az, amit még ennél is jobban csinálhatunk a jövőben. Köszönöm szépen, bár Rinaldi mondja, felhasználta az összes időt, de mégis szót adok Rossi úrnak két percre. Köszönöm szépen, rövid leszek. Nem szeretném ismételni, végigmenni az összes tevékenységen és eszközön, amelyet az Európai Unió tud használni e, a civil társadalom e, e, szűkülő mozgásterével kapcsolatban. A jelentés azt mutatja, hogy elköteleztük magunkat politikai szempontból, ez a főképviselő és alelnök Mogherini asszony részéről is így van. Az új 2017 19 es időszakban mm, eh, megerősítettük ezt a kötelezettségvállalást, és a cselekvési terv azt is magában foglalja, hogy diplomáciai lépéseket tesznek, hogyha a társulás és gyülekezési szabadságot indokolatlanul korlátozzák. A kétoldalú találkozókat, emberi jogi párbeszédeket és a különböző nemzetközi fórumokon való megjelenést is ösztönözzük. Proaktívabbaknak kell lennünk, Eh, és megfelelni a kihívásoknak. Melyek ezek a kihívások? Eh, ez lesz az a következtetésem is. Eh, sok eszköze van az EU-nak, hogy ezekkel a kihívásokkal szembenézzen, diplomáciai megoldások és megfelelő költségvetés az emberi jogi lépésekre. Nyilvánvalóan az európai LKS és a tagállamok között megfelelő koordinációról van szükség, és a különböző fóasztályok között, és ez nem könnyű feladat, de erre a kihívásra koncentrálunk jelenleg. Szeretnék válaszolni a parlamenti képviselőknek a kérdéseire is, akik felvetették az emberi jogi véd, jogvédőknek a jogi védelmét, és az összekötő hivataloknak a munkájára is rákérdeztek. Nagyon sokat elértünk már, új diplomáciai delegációk fellépnek, és a tagállamok is fellépnek az emberi jogvédők megvédésében és az iránymutatásokra is ráirányítják a figyelmet, és minden e, e, képzésben is az emberi jogi kérdésekre koncentrálunk. Ezen kívül a, ott helyben az országokban is képzést biztosítunk a civil társadalommal való együttműködést illetően. Szeretnék rámutatni még, hogy van egy e, fontos építő elem, amely a jelentésben nem kap megfelelő hangsúlyt, ez pedig a helyi elkötelezettség azért, hogy láthatóbbá tegyük a civil társadalmat. Épp ezért szeretnék rá hangsúlyt fektetni a civil társadalmi útemtervre, és a helyi civil társadalmi hatóságokra való koncentrálás, és a helyi hatóságokkal való kapcsolat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen most akkor négy percben tud válaszolni? Jó, hát szelektívnek kell lennem, mert csak négy percem van. Köszönöm Rossi úrnak és a többieknek is a jó javaslatokat. Talán két-három kérdést választanék ki, amelyek nagyon fontosak természetesen elismerem azt a kiváló munkát, amit elvégeztek, de szeretnék konstruktív módon hozzájárulni, és azt mutatni, hogy hogy mozdulhatna el egy másik, második szakaszában ennek a harcnak a, szűkülő a civil társadalom szűkülő mozgástere ellen. Na most, hogyha két-három kérdést ki kellene emelnem, akkor ez a korai riasztási mechanizmus, ennek proaktívnak kellene lenni, ez nagyon fontos lenne. Ugyanis nehéz politikai környezetben, amikor a helyzet odáig jut, hogy drákoi törvényeket vezetnek be, és és elsősorban a civil társadalmat célozzák meg, ilyenkor nagyon sokszor késő jelentősen közbelépni. Lehet, hogy korábban már jelezni lehetett volna, hogy a civil társadalmat életét újra korlátozzák, és talán előre megtervezhettük volna, hogy hogyan lehetett volna kézzelfoghatóbb módon reagálni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy kevesebbet tegyünk az emberi jogi jogvédőkkel kapcsolatban, hanem próbáljuk be, be, próbáljunk beépíteni egy olyan munkát, amely a civil társadalom hosszabb ideig tartó ellenálló képességét erő, erősíti. Tehát eh, hogyan tudják akkor megvédeni magukat, hogyha nagyobb korlátozás következik be. Egy másik javaslat az, hogy hogyan tudna az EU szisztematikusabban együttműködni más szervezetekkel, ezt is említették már, és tudom, hogy van együttműködés, amely már most is folyik. Most inkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy hogyan lehetne ezt szisztematikusába tenni az OECD-vel, az Európa Tanácssal, a különböző munkacsoportokkal és olyan régiókban, mint Ázsia, ahol olyan országok, mint eh, Indonézia van, az Afrikai Uniónak is van egy eh, politikai munkával kapcsolatos eh, áramlata, nem akarom azt mondani, hogy ezek a regionális szervezetek könnyű partnerei lesznek az EU-nak, de ezt a problémát az EU nem tudja egymagában megoldani. Épp ezért bele kell építeni, vagy kikiebb kell emelni az EU többoldalú diplomáciai munkájába. Azzal szeretném zárni, hogy Mártin úr említette, hogy szükség van arra, hogy milyen módon kommunikálunk a civil társadalomról. Mert ez ma nem csak a, arról van szó, hogy van egy néhány autoriter rendszer, amely drákoi törvényeket vezet be, hanem az egész fogalma a civil társadalomnak, amelyet a háttérbe akarnak helyezni, és még csak nem is éreznek bűntudatot emiatt tehát ezért eh, nagyon fontos, hogy milyen fajta kommunikációt fogunk eh, bevezetni, hogy miért fontos a civil társadalom a terrorizmus eh, elleni harc szempontjából a, és más szempontokból. Végül pedig a végső javaslatom. Tudom, hogy gyakran a legnehezebb eh, körülmények között is jelen próbál lenni az Európai Unió a fejlesztési célkütézéseknek megfelelően dolgozni, nem konfrontációt keresni, de szerintem az EU-nak szüksége van arra, hogy eh, referencia értékeket meghatározzon, tehát hogy megvizsgálja, hogy hogy tesz jót, és hol káros a munkája. Tehát nagyon fontos, hogy együttműködjön a civil társadalom, eh, társadalommal eh, a fejlesztésben. Ez lehet, hogy eh, jogos érv, de eh, azt mondom, hogy ma nincs, nem áll rendelkezésünkre az a mechanizmus, vagy az a mérőeszköz, hogy megértsük, hogy lehet, hogy ugyan nem akarattal, de az EU több kárt okoz, mint hasznot hozna. Például Egyiptomra gondolok. Vannak civil társadalmi szervezetek, amelyeknek az, hogyha elfogadják az EU programokat, vannak, azzal nehezítik a saját helyzetüket. Ez nem az EU problémája, nem az ő, ő, ő miattuk van, hanem a háttér, a környezet miatt, ahol az EU nagyon keveset tud tenni. És tudom, hogy az EU elvei közé tartozik az, hogy ne okozzanak kárt, de azért egy kézzelfogható eszköztára van szükség ahhoz, hogy megmérjük, hogy, hogy az EU most ugyan nem akarattal, de hozzájárulhat a problémákhoz. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes előadás volt, nagyon hálásak vagyunk ezért. És mind, amit mondott, azt észben fogjuk tartani.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 I think, uh, I think we are ready to go. Okay, we may, we're muting. Bene. Dopo le prove tecniche. Rendben. Meg ellenőriztük a technikai körülményeket. Nos, most a Xinjiang újgur autonóm területnek az emberi jegű helyzetéről fogunk hallani. Decemberben elfogadtunk egy állásfoglalást, amely a feltétel nélküli eh, szabadon bocsátását kéri Jan Totininek, és hogy rehabilitálják azért, hogy szabadon mozoghasson. És a határokon kívülre is mehessen. Tehát most meghallgatjuk a szakértőket erről a helyzetről, amelyet már régóta nyomon követnek. Először Sophie Richardson fog felszólalni, aki az általános környezetről fog beszélni, és egy percben fog beszélni. Nyolc percben fog beszélni. Thank you. Good morning. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy meghívott bennünket, és köszönjük 2016 alatt ezeket az állásfoglalásokat, amelyek erős üzenetet küldött. 2013 óta, amióta Xi Jinping elnök került hatalomra, a Human Rights Watch nyugtalanító emberi jogi trendeket állapított meg. Először is a civil társadalomra elleni társadalom, amelynek megfelelően eltűntek emberek. Aztán, hogy visszás impulzust nyújtottak az erőszakos állami politikákkal, a kiberbiztonságtól kezdve egészen a terrorizmus törvényekkel, elleni törvényekkel kapcsolatokban. Ezen kívül rossz hiszemű részvétellel vesznek részt mechanizmusokba az emberi jogi párbeszédekben. És Kína megpróbálja az eszközöket olyan módon átalakítani, amely a Pekingnek a közigényeinek felel meg és vannak olyan emberek is, kínai emberek, akiket visszaloptak tulajdonképpen a szárazföldben. Nagyon fontos, hogy megjegyezni, hogy Kínának nincsenek meg olyan jogvédelmi rendszerei, mint máshol az utóbbi években támadásokat indítottak az általános lakosság ellen 2009 óta több száz ember meghalt a eh, Xinjiangban, eh, és a kormány pedig eh, ezt a terrorizmus elleni harccal indokolja ezeket a támadásokat. Most akkor a, nézzük a terrorizmus elleni törvényt, amelyet 2016. januárjában vezettek be. Ebben a terrorizmust úgy határozták meg, mint, egy, mint terrorizmus és, és szélsőség és az emberek nem kapnak tisztességet, eljárásokat. Aztán állandó digitális felügyelet van, és a olyan terrorizmus elleni akciósokat is megengednek, amelyek a kínai határokon kívül volt. Múlt héten egy rövid jelentést hoztunk ki, amely a 2016-os büntetőeljárásokkal foglalkozik a terrorizmussal kapcsolatban. A kormány elsősorban Xinjiangban azt állítja, hogy komoly fenyegetések érik, és ugyanakkor nem szolgáltat részleteket ezekkel kapcsolatban, és nem engedi, hogy a sajtóban békés kritizmus megjelenjen, és az a vallással kapcsolatos vallásgyakorlással kapcsolatos korlátozásokat is látunk. Xinjiangban, eh, ahol 10 millió ujgur ér, és más eh, etnikus eh, kisebbségek is, mindent átható diszkrimináció következik. Különös esetekben Xinjiangban olyan kemény fellépések voltak, amelyek a eh, terrorizmussal kapcsolatos eh, hoztak kapcsolatban. 2016 ó, októberre óta eh, a, elkobozták a Xinjiang Ujgur autonóm régió lakosainak az útlevelét, és ezen kívül új lenyomatokat vettek tőlük, és más korlátozó fellépést alkalmaztak. Ezen kívül a hatóságok a mozgás szabadság korlátozását a kollektív kezeléssel alkalmazták, és nem adtak hihető okot arra, hogy ezt miért követték el. Ennek a, a nincsen alapja a törvények között, csak annyit mondtak, hogy a dokumentációt nem a lakosoknak kell olvasni, a dokumentumokat. Épp ezért nem akarták megmutatni, hogy, hogy a, megmagyarázni, hogy hogyan kaphatják vissza a, az útleveleiket a lakosok a Xinjiangi lakosok most sokkal szigorúbb útlevél korlátozások alá esnek, mint a többi kínai állampolgár. Ezen kívül az valláskorlátozás is egyre szigorúbb lesz. Kína az, amelyik leginkább korlátozza az iszlám gyakorlását, és ezt is terrorizmussal, szakadássággal magyarázzák. 2015. januárjában megtil, óta megtiltják bizonyos anyagoknak a megosztását, amelyek a vallásos harmóniát veszélyeztetik. És nem szabad például szélsőséges öltözéket viselni, amely például a vallási öltözékekre is vonatkozik. Erről tudok részletesebben is beszélni, hogy milyen személyes következményei vannak ezeknek az emberek életére. Tehát egész egyszerűen az emberek nem gyakorolhatják a hitüket. Még két percig szeretnék arról beszélni, hogy mit tehet az Európai Parlament nyomást gyakorolhatnak Kínára azért, hogy az emberi jogokat Kínában normálisabban kezeljék, és nyilvánvalóan a kínai kormánynak nem tartozik a prioritásai közé az emberi jogok kérdése. Az EU-nak pontos szerepe van, hogy a biztonság szempontjából nyomást gyakoroljon. Nyilvánvalóan a a, együtt kellene érteni, egyet kellene érteni a tagállamoknak, de egy nemrégi levélből, levél során csak egy vagy négy, négy tagállam írta alá azt a levelet és a 2016-os márciusi emberi jogi tanácsülésen is jobban egyet kellett volna érteni. Úgy látjuk, hogy át kellene nézni az Kínával való együttműködésnek a különböző oldalait, eh, hiszen vannak olyan programok, amelyeket eh, súlyal használhatnának eh, Kínával kapcsolatban. És a, a külügyminiszterek ülése alatt újból foglalkozhatnának a kínai emberi jogok kérdésekkel. És amikor az emberi jogok kapcsán a mozgásszabadságról van szó, akkor megint csak és a mozgásszabadságról van szó, akkor a kínai hatóságokra nyomást gyakorolhatnának azt illetően, hogy visszakapják az emberek az útleveleiket. És azt hiszem, hogyha a parlament szolidaritást mutatna a csiangi lakosokkal, az segítene ebben a kérdésben. A különleges jelentéstevő is foglalkozhatna ezekkel a kérdésekkel, és azokkal az épp emberekkel felszólalhatnának, mint Ilem Toti, vagy az a három fiatal, aki eltűnt. Köszönöm szépen. Grazie. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt az előadást. A következő hozzászólónk Marion Holzman következik, aki már 2015-ben vendégünk volt itt a szakbizottságban, számos könyvet írt a mai Kínáról, azonnal meg is adom a szót. Köszönöm szépen, franciául fogok beszélni, úgyhogy, és egy kicsit rövidítem a szövegemet, ezt a tolmácsoknak mondom, mert 8 perc ugye nagyon rövid. Uh, Nos, nagy megtiszteltetés, és hát nem könnyű feladat itt önökhöz hozni, önök nagy, önökhöz szólni. Önök nagy felelősséget viselnek, úgy tekintve azt, hogy mi minden történik Xinjiang tartományában, ahol az újkorokat elnyomják. De nagyon fontos információt, tájékoztatást fognak kapni erről a helyzetről. Emellett persze tudjuk, hogy Kína a globalizáció megkerülhetetlen szereplője, de azt gondolom, hogy Kína még továbbra is nem eléggé jól ismert és nem eléggé jól értett ország. Igyekszem 8 percbe összefoglalni az üzenetemet, ami nagy kívás. Először is hadd mondjak egy, mondot, mond, egy, egy szót, amely úgy tűnik, mintha eltűnt volna a nemzetközi politikai szóhasználatból, ez pedig a totalitarizmus. De hogyan lehetne máshogy érteni az a, a kínai kormány jelenlegi fellépését, hogyha nem a totalitárius hatalom kontextusában? és hogyan lehet a xinjiangi helyzetet elszakítani Kína helyzetétől. Azok, akik nem ismerik a totalitarizmust, azoknak nincsenek megfelelő eszközék, sem reflexék arra, hogy ezt a rendszert megértsék. Ezért a sokunk számára ért, elképesztő és elhihetetlennek tűnik az, hogy Kína, amely egyre fejlettebb ország, a mai napig is totalitárius ország. Pedig Kínában a totalitarizmus megvalósul, hiszen az emberek magánéletébe beavatkoznak a hatóságok amióta az új elnök hatalomra lépett, ez megfigyelhető. Például azon a térs, abban a térségben, Szegnyen tartományban, ahol a kereszténység nagyon elterjedt, ott például a kereszteket leverték a templomokból. Aki ennek ellen akart állni, azt börtönbe vetették, vagy letartóztatták. Aztán az olyan mozgalmak, mint a falunkon, vagy más, vagy az Isten egyháza mozgalomnak a képviselőit letartóztatják, börtönbe vetik, kínozzák. Tibetben egy fiatal ember, egy Pima Gyalcen nevű személy volt az utolsó áldozata, tűz általi áldozata az ellenállási mozgalomnak, így most már 147-en vesztették életüket az ellenállók közül azonban minél annak el, a helyet, hogy a párbeszédet kezdeményezni a hatóság, sokkal inkább az embereket el akarják nyomni, letartóztatják őket, egyeseket, akik meg akarták látogatni Pemák Játszent, egyeseket börtönbe vetették, nem engedték leülni, egész éjszaka, másnap alig tudtak menni aztán folyamatosan zaklatják azokat a az szülőket, akik vallási oktatást akarnak adni a gyereküknek, akkor megtiltják a tisztviselőknek, hogy a ramadánt tiszteletbe tartsák, a muzulmán religiót, vallást is meg akarják, el akarják lehetetleníteni ahogy több milliósra duzzad egy vallásnak vagy felekezetnek a követője, a hatalom úgy érzi, hogy őt fenyegetik, és meg akarja teljes mértékben szüntetni, el akarja lehetetleníteni, ki akarja írtani az egyes vallásoknak a követőit. Ami az információ tájékoztatást illeti, a kommunista, kínai kommunista párt mindent kontrollál, ami az internetre kerül, a sajtóra vagy az oktatásba. Kamerákat szereltek fel az egyetemi tantermekben, és azok a professzorok, akik nem, akik nyugati értékekről mernek beszélni, azokat vagy idézőjelben nyugdíjba küldik, vagy letartóztatják, vagy börtönbe vetik. Liu Xiaobo hangját nem igazán halljuk a médiában, pedig ez az egyetlen béke Nobel-díjas, aki még mindig, aki, aki börtönben van 2009 óta, 2009-ben 11 év börtönbüntetésre ítélték. Semmilyen más bűne nem volt, mint hogy kritizálni merte a hatóságot, és bizonyos alternatív lehetőségeket javasolt. Xu Xinjiang az ügyvédje, őt négy év börtönre ítélték, holott ő soha nem kritizálta, nem bírálta eh, a, a hatóságokat, de hát a civil társadalmat védő ügyvédek hullámához tartozik, akiket 2015. július óta börtönbe vetnek egyre nagyobb számban. Továbbra is vannak olyanok, akik megpróbálják ennek a totalitás rendszer áldozatait megvédeni, a gazdákat, akiket, parasztokat, akiket megfosztják, megfosztanak a földjüktől, a tibeti barátokat, vagy a muzulmán imámokat. Azonban a hatalom újra megmutatta, hogy képtelen az országának az elitjével együttműködni, nem érti meg sem eh, azt, hogy ezt végig kell gondolni, sem azt, hogy reformra van szükség, és nem érti azt, hogy mire van szükségük a polgároknak. Semmi más nem érdekli, csak a hatalmának a fenntartása. Aztán Ilham Toti nevét annál, ennél is ritkábban látjuk. 2014-ben hamis vádak alapján elítélték őt, megint csak azzal, őt is azzal vádalták, hogy meg akarta próbálni meg akarta próbálni a békés együttélést az ujgurok és a Han népességhez tartozók között megerősíteni meg akarta vizsgálni, hogy más országok hogyan akarják a multietnikai társadalmakban a különböző érdekeket összeegyeztetni, és azt a következtetést vonta le, hogy csak akkor működhet ez, hogyha a Kínában jelen pillanatban elutasított értékekre helyezik a társadalmat. Láthatjuk a totalitárius működést abban is, hogy a kínai kommunista párt egyszerűen a Xinjiang autonóm régiójában hat hónapra betiltotta az internetet a 2009. július 5-i mészárlás után, ahol is több ezren vettették életüket több százan vesztették életüket, és több ezren tűntek el. De azonban a hatalom nem volt hajlandó válaszolni a rokonaikat kereső személyeknek, családoknak, és nem tudják az emberek, hogy a hozzátartozó, hogy élnek, vagy nem. A jelenlegi totalitárius helyzet tulajdonképpen abból áll, hogy exportálják az emberi jogok megsértését. A totalitárius államnak dinamikusnak kell lennie, hogyha nem akarja, hogy a történelem seprője kiseperje. A, Nincsenek azonban elítélő reakciók, és ez a, pár, a kommunista pártot megerősíti. Ki mer fellépni a hongkongi öt szerkesztők elrablásával szemben? Aztán emellett egy 2017-es eh, kínai ünnep alatt eltűnt Xiao Yua például. Ki mer ez ellen fellépni? Eh, a eh, testvére és nem tudja senki, hogy összefügg az ő eltűnése azzal, hogy Xi Jinping elnök hozzátartozói által vezetett vállalkozások korrupciós ügyeit akarta feltárni. Ne felejtsük el, hogy a One Belt, One Road projekt tett sem, és a legutóbbi a Sejem útvonallal összefüggő eseményeket is említhetném. Az újgurok elleni háború során Kína elmozdíthatatlan. A legrosszabb az, hogy a totalitárius államnak szüksége van a megfélemlítésre, a, a terror hangulatára, mert ezzel tudja megőrizni a hatalmát. Minél nagyobb a terrorista fenyegetés, idézőjelben, annál inkább omniprezens a, a rendőrség, és ez Xinjiangot eh, és Kína többi részét Orveli állammá, Orveli területté alakítja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadást, és most pedig a következő hozzászóló Smith Findlay asszony, aki videokonferencián keresztül kapcsolódik hozzánk a Newcastle Egyetemről, és ő is az újgori kisebbség helyzetét vizsgálja Xinjiang tartományában. Önnek is 8 percet tudunk adni. Remélem, hogy hall engem. Kérdezi az elnök, hogy működik-e az összeköttetés. Nem fogom megismételni, amit Sophie és Mári elmondott, a saját megjegyzéseimet és az Urumcsiba, Xinjiangba tett utazásaim eredményeit és tapasztalatait fogom elmondani. Ezek 2016-os utazások voltak. Azt látom, hogy nagyon komoly biztonsági intézkedések léptek érvénybe ebben a régióban, akkor, amikor ott jártunk. Minden egyes nap őrjáratok járnak, és nagyon magas a katonai jelenlét. Az is nagyon sokszor látható, hogy az utcán megállítanak embereket, hogy visszaszorítják a gyülekezőket, látni ezeket a rendőröket gépfegyverrel, akik folyamatosan ott vannak az utcákon. Majdnem minden egyes bolt és minden egyes szálloda bejáratánál biztonsági intézkedések vannak, szkenneren kell átlépni, megvizsgálják az emberek csomagját, biztonsági kapun kell átlépni, és a han kínai turisták számára ez komoly látványosságnak számít, és nekik is nagyon komoly uh, biztonsági ellenőrzésen kell átlépniük, teljes ö, ö, biztonsági kapus vizsgálat, illetve motozás, teljes testes nyoma, ö, motozás nőknek és férfiaknak is, hogy beléphessenek a főtérre. Az egyik megkérdezett személy elmondta, hogy ezek a biztonsági intézkedések nem mindenki ellen irányulnak, hanem ezek régebben csak az ujgurokat érintették, tehát nem minden nemzetiség ellen indulnak ezek. Most már minden egyes nemzetiség képviselőinek át kell esni ezeken a biztonsági intézkedéseken. 2016-ban, amikor ott voltam, nem lehetett kést venni, egy egyszerű konyhai kést venni, hanem egy speciális boltba kellett elmenni, ahol biztonsági ellenőrzésnek vetették alá az adott szemét, aki egy egyszerű konyhai kést meg akart vásárolni, és személyi igazolvány is kellett ehhez. Urumcsi városában folyamatosan katonák járkálnak, bajonettekkel, gépfegyverekkel felszerelkezve, kettesével, hármasával. Az express buszjáraton és a busz megállókban is nagyon komoly a biztonsági ellenőrzés, a leszállókat, felszállókat átvizsgálják, biztonsági ellenőrzésnek vetik alá. Minden egyes Uruncsiban lévő közparkban is ellenőrzik a belépőket és a kilépőket elmentem a jelenlói nagy mecsetbe, Rumcsiban, és ott azt tapasztaltam, hogy a mecsetet bezárták, bizonytalan időre felfüggesztették, lelakatolták, és csak az imák idejére nyitják ezt meg. És nincsen imára hívás most már, nagyon csendesek ezek az imák, nem lehet hallani semmit a mecset belsejéből, egyetlen hang sem szűrődhet ki. Azok, akik válaszoltak a kérdéseinkre, mindannyian arról számoltak be, hogy nagyon komoly félelmet kelt az, hogy eltűnnek emberek, hogy mindenkit ellenőriznek, az egyik személy elmondta, hogy nagyon komoly változások voltak az elmúlt időben. Nem lehet csak úgy megállítani valakit az utcán és megkérdezni valamiről. Senki sem bízik senkiben, mindenki magát védi és a családját védi, és senki sem akar bajba kerülni. Azt mondjuk kínaiul, hogy jobb, hogyha egyel kevesebb ügybe keveredünk bele, mint hogyha egy, egyel több ügybe keverednénk bele. Tehát minden, ami úgymond ügy lehet, az veszélyes lehet. Az emberek csak a szűk családjukban és a legjobb barátaikban bíznak, amikor megközelít őket, vagy kérdez tőlük egy idegen, akkor azonnal bezárkóznak, bizalmatlanok lesznek, és nem akarnak egyáltalán politikáról beszélni. Amikor egy ujgur boltba bementem, bent volt két eladó, két férfi, akik folyamatosan nagyon idegesek voltak, amíg kérdeztem őket, és folyamatosan nézték, hogy kilép be a boltba, és nagyon sokszor megszakították a párbeszédet, amit a politikáról folytattunk, és átterelték a témát teljesen mesterséges módon valamilyen ártalmatlan témára, mire újra vissza tudtam terelni a szót a politikai témára és ez egy olyan épületben történt, ahol csak és kizárólag ujgurok voltak, de az emberek attól tartanak, hogy a fizetett ujgur besúgók esetleg feljelentik őket. Mindenki azt mondta, hogy mindenhol figyelik őket, nincs egy pillanat nyugalmuk sem, mindenkit figyel a rendőrség, megállítják az autókat, és minden 200 méteren az utak mellett rendőri ellenőrzési pontok vannak, lehallgató készülékek vannak, és a rendőrség lehallgathatja a, ezekkel a lehallgató készülékekkel a környezetben zajló beszélgetéseket és telefonbeszélgetéseket. Egy hölgy azt is elmondta, hogy nagyon örül, hogy nyugdíjba ment, és végre nem kell aggódnia a politikai kérdések miatt. Ez a hölgy közalkalmazott volt egy állami intézménynél több évtizedig, és még ő is tart attól, hogy politikai kérdésekbe bocsátkozzék. Nézzük az erőszakos cselekedeteket állami, illetve helyi szinten. A legutóbbi erőszakos cselekmények véleményem szerint, illetve azok szerint is, akik szintén ezzel a kérdéssel foglalkoznak, úgy tűnik, hogy ez az állami beavatkozás miatt történt. Az állam behatol az emberek lakásába, férfiak általában bemennek olyan házakba, ahol nők vannak csak otthon, leveszik róluk a fátylat, akkor a, a nők, mivel hogy le kellett venniük a kendőjüket, kellemetlenül érzik magukat, az otthon lévő esetleges férfiak próbálják megvédeni a kendőzetlen nő rokonaik becsületét, és így kezdődnek ezek az incidensek, és ezt terrornak hívja a kínai kormány, ez tulajdonképpen csak a helyiek válasza a vallásszabadság visszaszorítására, az, hogy a nőkről letépik a kendőt férfi katonák vagy férfi rendőrök. A vallásszabadság visszaszorítása előtt nem voltak ilyen erőszakos cselekedetek, tehát a vallásszabadság visszaszorítása mindenképpen kontraproduktív volt, mert nagyon sok erőszakot szült. Mindenki, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, körülbelül ezen a véleményen van. Tulajdonképpen nagyon sokan megemlítették az önmagát beteljesítő jóslat elvét, hogyha embereket terroristának minősítenek, és folyamatosan leterroristáznak, akkor ezek közül, az emberek közül valóban lesznek olyanok, akik tényleg terroristákká válnak, azért, mert folyamatosan azzal zaklatták őket, hogy ők terroristák és terrorista cselekedeteket követnek el. Káska és Asku régióból érkező bevándorló munkásokat kérdeztünk meg, ők azt mondták, hogy Urucsiban még mindig jobb, mert ahonnan ők érkeztek, ott még azt is szabályozzák, hogy lehet-e szakállat hordani, vagy sem, csak a hosszú, szakállú, idős férfiakat lehet látni az utcán, tehát még ezt is pontosan szabályozzák, hogy milyen korú férfiak milyen hosszúságú szakállat hordhatnak. A diszkrimináció és a munkanélküliség kapcsán is nagyon negatív híreket kaptunk. A 2009-es összecsapások óta nagyon sok megszorítás történt a az álláshirdetések kapcsán és a munkahelyek kapcsán, ugyanis Kína bevezetett egy olyan vizsgát, hogy az etnikai hovatartozástól függetlenül egyfajta államvizsgát kell tenni, egyfajta versenyvizsgát kell tenni, hogyha valaki közalkalmazott vagy köztisztviselő szeretne lenni, és ezzel megpróbálják megakadályozni, hogy a Han vezetők hán alkalmazottakat vegyenek fel. És hogyha az interjú első lépésén még át is mennek az a rendszer számára nem kívánatos személyek, a második körben mindenképpen kiszűrik őket pedig a déli területekről, ahol igen komoly megszorítások vannak, nagyon sokan érkeznek Uruncsiba, hogy ott vállaljanak munkát. Kérném, hogy szóljanak, hogyha lejárt az időm. A szociális és gazdasági helyzetről és egyenlőtlenségekről is szeretnék hozzászólni Nagyon sok olyan nő van, aki a prostitúcióhoz kell, hogy forduljon annak érdekében, hogy pénzt keressen, és növelje az életminőségét. Sajnos erre a nagyon negatív eredményre jutottak a kutatásaink. Tehát nagyon sok olyan családban, ahol az apát letartóztatták, bebörtönözték, ahol az apa valamilyen okból már életét vesztette, a szegény lányok hostessként dolgoznak, hát itt ugye a japán értelmét kell értenünk a hostesskedésnek, hogy gazdag hán üzletembereket kísérnek, és itt természetesen a hostesskedés szexuális szolgáltatásokat is magába foglal. Ezek a lányok sok esetben azért válnak prostituáltakká, hogy későbbi saját egyetemi tanulmányaikat fedezzék, vagy pedig, hogy fiatalabb testvéreik iskolai költségeit kifizessék. Egy 18 éves lány például azt mondta nekem, Halidának hívták, de ez természetesen nem az igazi neve, minden, amit megtettem, azt az anyámért tettem, a húgomért és az öcsémért, hogy ne történjen velük az, ami velem történik, hogy másnak ne kelljen prostituáltá válni. Szeretnék egyetemre járni, és szeretném jobban eltartani a családomat, de hogyha nem tudom kifizetni az egyetemi tanulmányaimat, akkor mi történik velünk? Mindig alacsonyabb rendűnek számítottunk, az etnikai hovatartozásunk miatt, és az a tény, hogy prostituáltként dolgozom, ez a legjobb, amit jelen pillanatban tehetek magamért és a családomért. Sajnos lejárt az ideje, mondja az elnök. Köszönöm szépen, mondja az előadó. Adesso darei la parola. Most pedig átadom, megadom a szót két percre Dalpan Nizák úrnak, aki most itt van Brüsszelben, és nagyon fontos, hogy meghallgassuk az ő véleményét és a nem képviselt országok nevében két percet kap. A az újkorok szabadsága, mint társadalmi, kulturális, vallási szabadságát biztosítani kell. Az újkorok önkényes fogvatartást, gazdasági diszkriminációtól szenvednek, és az újgur nyelvnek, kultúrának és a közéletnek a korlátozását. Ma fennáll a veszélye annak, hogy hogy a kisebbségek elvesztik a saját kulturális identitásukat. 2001. szeptember 11-i terrorista események után a kínai kormányok a terrorizmus elleni harc nevében korlátozták ezeket a jogokat. Ez Peking számára a különleges alkalom volt, csodálatos alkalom arra, hogy a mozgásszabadságot korlátozza. 2005-ben és 2009. július 5-én a, a kínai hatóságok lecsaptak a békés kínai tüntetekre az új terrorizmus elleni törvény újabb lehetőséget biztosít arra, hogy ezekre a közös, közösségekre lecsapjanak. 2500 ujgur elmenekült a szomszédos országokba. legtöbbiek azt mesélték, hogy deportálták őket Kínába 2015. július 15-én 109 ujgur lakost erőszakkal visszafordítottak Kínába a tájföldi hatóságok. A tájföldi hatóságok fogva tartanak sok ujgurt. 2016-ban Csincsen kinevezték az autonóm régió élére, aki új biztonsági intézkedéseket vezetett be, rengeteg ellenőrző pontot építettek, és több mint 960 ilyen állomást építettek, rendőrségi ellenőrző állomást. A mozgásszabadságot szigorúan korlátozták, és 2016. október óta elkobozták az útleveleket is és az ujgorok számára korábban sem volt egy, egyszerű megkapni az útlevelet, hosszú folyamatot kellett végigmenni. 3000 5000 és 5000 közötti macsetet lomboltak le. Ma szeretném felhívni a figyelmet Tohti, Ilham Tohti sorsára. Még ma is börtönben van ez a, az egyetemi oktató. A regionális autonóm törvény szerint az újkoroknak és a tibeteieknek mindenféle jogokat biztosítana. A kínai a kormánynak meg kellene állítani az újgorok elleni harcot. Az EU-nak és a nemzetközi szervezeteknek szorosabban nyomon kellene követni, hogy mi történik az emberi jogokkal az ujgur tartományban, és a vallási és a kulturális jogaik tekintetében. az 1951-es nemzetközi törvényt is figyelembe kellene venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lochbilder asszony, csak egy kis kérdésem lenne. Richardson asszony azt mondta, hogy az Európai Unió 2013 eh, óta nem tartott eh, külügyi eh, tanácsot. Mi lenne a jó pillanat erre? Van-e olyan esemény, aminek alapján idén vagy jövőre egy ilyen tanácsülést lehetne tartani? Aztán Ilham Toti professzor esete mennyire a, rész, a munkájának a része. rajta van-e azon a listán, azon fogvatartottak listáján, akiket, akikkel kapcsolatban a kínai hatóságokkal tárgyalnak. érzés végighallgatni a Szincsián tartományról szóló beszámolókat. Valóban, ahogyan Holzmann asszony mondta, Orwelli viszonyok jellemzik ezt a kínai tartományt, amely, ha jól tudom, egy millió négyzetkilométert tesz ki, tehát, tehát egy óriási országnyi tartomány, és nagyon fontosnak tartom a totalitarizmusnak a kihangsúlyozását, tehát úgy kell fellépnünk ezzel a totalitárius kínai rendszerrel szemben, mint a volt szovjet kommunista rendszerrel szemben, és az antikommunizmus soha nem szabad elfelejtődjön, ahogyan volt a az antifasizmus, ugyanúgy az antikommunizmus nagyon fontos, és ezt gondolom az Európai Unióban úgy elfelejtődik, mint a totalitárius kategória. Tehát az antikommunizmust kell éltetni, mert a kommunizmus egy tömeggyilkos, egy gyilkos rendszer. Rendkívül elképesztő az a, engedjék meg, hogy kiegészítsem az elmondottakat, olvastam róla, hogy egy egész börtönrendszert építettek ki Urumcsi körül, állami titoknak számít, hogy hány börtön, hány lakója van ennek a börtönrendszernek, de azt mondhatjuk, hogy, hogy ezt a jelképet, ezt a szimbólumot használva, hogy hogy valóságos börtönország, börtönrégióvá vált Xinjiang tartomány, és én itt ezen a helyen is összefogásra és közös fellépésre kérem az Európai Parlamentet, mint hogy Tibet mellett is mindig kiállunk, álljunk ki az újgurok mellett is, és Ilham, Ilham Tóti mellett, aki, akit a tavaly javasoltunk a szaharov djra de tényleg rendkívül időszerű volna, hogy, hogy az Európai Parlament jövőre idén rágondoljon. Ugyanakkor egy sürgősségi határozatot is javasoltunk ezelőtt egy hónappal, de, de nem ment át végül is nagyon fontos volna a mecsetek dolgában védelmében fellépni. Három, négyezer mecsetet lebontani, ez irracionális, ez, no, ez a sztálini ateizmusra emlékeztet, amikor a templomokat lebontották, és Larung Gárra emlékeztet. Tehát kérem, én is javasolom, hogy, hogy lépjünk fel együtt, és ha lehet, egy missziós utat is indítsunk Xinjiang tartományba javasolom a DROA bizottságnak. Köszönöm szépen. Grazie. Allora chiedo cortesemente a... Köszönöm szépen. Most akkor szeretném megkérdezni Krisztof Manedi úrnak, hogy ne szóljon fel szóban, hanem írásban küldje el a megjegyzéseit és válaszoljon Rost Biller asszony kérdésére is. Lopiller. Akkor most mindenki kap két percet, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. Igen, a kérdésre válaszolnak Lochbiller asszony kérdésére, hogy a jelen időnél nincsen jobb idő. Tehát fontos, hogy az EU, EU eh, e stratégiai párbeszédet tartson Kínával. Nyolc eh, hét múlva ez megtörténik. Azt hiszem, hogy eh, júliusban lesz egy csúcs, és fontos, hogy legyen egy stratégiai közbelépés az emberi jogok területen, hiszen ez lenne a legmegfelelőbb pillanat erre. Ez Tékés úr javaslatát élen hogy e, Xinjiangba egyált látogasson egy parlamenti delegáció, az is nagyon jó lenne. Köszönöm szépen. Köszönjük e, Tőkés úrnak a megjegyzéseit, egyetértek önnel. Hangsúlyozni szeretném még egyszer az emberi jogi sértéseknek az externalizációt, tehát a kívülre vitelét Dolkonyisza úr, aki nagyon szép, nagyon csodálatos munkát végez azt illeten, hogy megpróbálja tájékoztatni a világot arról, hogy mi történik és aggódom a biztonsága miatt, hiszen annyi emberrablás már történt, és ő a világban körül utazik, és az ő esete is tulajdonképpen az emberi jog kérdésnek az externalizációja. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a monitorozás és a xinjiangi eseményekkel kapcsolatos lépések szükségessége mellett meg kell vizsgálni a menekültek kérdését is hiszen hogyha egy emberjogi jogvédő elhagyja Chiang régiót, akkor megyét, akkor már azonnal gyanús lesz, és hogyha visszamegy, akkor fogva tartják, és állandó felügyeletet gyakorolnak felettél. És vannak olyan menebölgő harcosok, akik a menekült kérdésekben próbál fellépni, és kérem figyeljünk azokra, akik elhagyták Csengyangot. Köszönöm szépen. Nagyon szépen kérem, köszönöm minden résztvevőnek nagyon sajnálom, hogy ennyire kevés időnk állt rendelkezésre, de majd folytat, figyelemmel folytatjuk, követjük ezeket a kérdéseket, ugyanis számunkra is nagyon fontos. Annyit akartam még mondani, hogy a következő